tanácstól megkaptam az első olvasatra vonatkozó álláspontját a csoportos utazásokra és ezzel kapcsolatos rendelkezésekre vonatkozóan, valamint a roamingra és az internet hozzáférésre vonatkozó rendeletet. Ennek a címe szerepel a jegyzőkönyvben és egy három hónapos időszak van a parlament számára, hogy az álláspontját elfogadja. Ez az időszak holnap október 9-től kezdődik. Most pedig